Az értékeken alapuló Európa újraalapítása, amely hatékony demokratikus intézményekhez kötődve elősegíti a virágzó gazdaságot a tisztességes és összetartó társadalomban. Mindjárt az elején leszögezném, és tájékoztatnék arról, hogy a 153A eljárás során nincsen kegyzi eljárás, és kék kártya sem megengedett. Megkezdjük a munkát. Az első hozzászólónk a liberális frakció nevében Sophie Intfeld négy percben. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, a változás szelei járja át Európát. 2016-2017 a történelmi könyvekben is jelen lesz. Egy olyan év, olyan évek, amikor óriási fordulat történt és megújulás nem sikerült az áttörés a, nem, a nacionalista erőknek, éppen ellenkezőleg európai tavaszt látunk. Nincs még nyár, de sok év feszület, feszültség után megjelenik a szellő, a remény szellője Macron elnök úr, amikor találkozott Macronnal és Putyin elnökkel, és öntudatosan lépett fel egy büszke Európa nevében, kedves kollégák, amikor ma szavaztunk a Párizsi klíma megállapodásról, akkor ez azt is jelenti, hogy mi vezetjük a világot. Vannak értékek, amelyek lehetővé teszik az, európai, az értékben alap európai alapítását. Itt nem csak anyagi dolgokról beszélünk, biztonságról, szociális biztonságról és munkahelyekről, hanem értékekről, kulturálról és önazonosságról. A világrend változik, lélegzetállító mértékben az emberek identitásukat féltik, és emiatt bizonytalanság alakul ki, a közösség is egyre inkább háttérbe szorul. Látjuk sokan, hogy egy állítólagos múltba kívánnak visszavonulni a félelem miatt. Ezt mi elutasítjuk, de fel kell ismernünk, hogy világos kérdéseket kell, feltűn- kell feltennünk. Nem mindig voltak ezek a megfelelő kérdések. Az Európai Unió egy elmélyített politikai unió, de sokan félnek ezt elmondani a szavazóiknak, a politikusok közül. Azt mondják, az Európai Unió egy technokrata entitás, amely csak csupán gazdasági előnyök miatt működik, az emberek félnek az identitás elvezetésről. Nem tudjuk őket megnyugtatni azzal, hogyha a roaming díjakat megszüntetjük, a kultúrájukat fél, látják fenyegetve, hogyha látják, hogy vannak közös értékeink a közösségünkben, de ha ez, hiányolna, ha ez hiányzik nekik, akkor a kereskedő megállapodások nem jelentenek eleget. Igen, az identitásra egyébként a nacionalisták hivatkoznak. Amikor nagy bizonytalanság, bizonytalanság alakul ki, nem könnyű ilyenkor a közös értékeinket megvédeni. De még nem határoztuk meg, nem azért határoztuk meg, hogy jó időben hivatkozunk az ős értékeinkre, hanem mindig Ezekre kell tudnunk hivatkozni az Európai Unió, nem csak egy gazdasági erőmű, hanem fontos szerepet játszik az egész világon más esetekben az értékeinkkel. Büszkék lehetünk amelyek, az értékeinkre, amelyek megjelenek mindenhol a világban. Egy szabad, tisztességes, stabil, demokratikus társadalomra hivatkozhatunk itt Európában, amire büszkék lehetünk mások fenyegetésként élik meg a mi értékeinket, ezért igyekeznek ezt széttörni. Populista pártok az egész világon kialakítok egy agendát, homofóbiára, szexizmusra, idegen gyűlöletre építenek ezek a pártok, és ezért félnek a parlamenti demokráciától. Egyébként pedig elutasítják a pluralizmust is. Azt állítják, hogy van egy nép, egy hang és egy igazság. Csupán ez az egy létezik. Éppen a legutóbbi választások bizonyították, hogy mi ehhez nem csatlakozunk. Az európaiak nem redukálódnak egyetlen karakterre, egyetlen dimenzióra. Éppen ezért aztán az ellenkezőjével kell fellépnünk. Üdvözölni kell az európai integrációt, a diverzitást, az egyenlőséget és a pluralizmust. Úgy gondolom, hogy Manfred Weber, aki sajnos nincs itt, egy tweetet küldött, és egy kicsit félreértették sokan, illetve nem volt szerencsés, amikor azt írta, hogy a európai identitás a kereszténységről szó. Aki ezt állít, aki ezt tagadja, az a realitást tagadja, mondja ő. Kedves Kvéber kolléga, Európa lelke éppen a diverzitásban, a sokféleségben keresendő. Mindenki maga választja meg, hogy miben hisz és ki ő valójában. A demokrácia, a jogállamiság, az alapvető jogok, lassan befejezem elnök, ezek nem csak ideálok, hanem biztosítják az Európai Unió működését az összes szakpolitikai területen. A szociális igazság feltétele a fejlődésnek és a beruházásoknak Sokkal többről van itt tehát szó. Nem csak a rendőrségi együttműködésről beszélünk a jogállamiság esetében. A jogállamiságra szükség van az egységes piac működése érdekében, és röviden szólva tehát az értékek egy erős Európai Unió kulcsát jelentik. Éppen ezért kell az első helyre tennünk az értékeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A tanács nevében Dolly miniszter asszony szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy ebben a nagyon időszerű vitában részt vehessek, ugyanis ha valóban elérkezett a reflexió ideje mindannyiunk számára az Európai Unió jövőjével kapcsolatban. Nagy örömmel hallgatom meg ma itt az önök véleményét. A vita címe egy olyan euról eh, fest le képet, amely értékeken alapul, ahol az értékek állnak a középpontban, ahol eredményes demokratikus intézmények működnek, és ahol mindannyian arra törekszünk, hogy a polgárok életét és jólétét képviseljük. Nem csupán a néhány szerencsés ember számára, hanem az egész társadalom számára. Ez a leírás azonban nincs, nem áll annyira távol a jelenleg működő EU-tól, sőt, összhangban áll az EU világos céljaival. Azonban néhány hónappal ezelőttig az Európai Unió erőfeszítései tekintetben figyelmen kívül lettek hagyva, akár azért, mert az EU-t úgy, úgy tekintették, hogy túl keveset tesz, vagy pedig mások úgy gondolták, hogy az EU túl sokat tesz de elsősorban az az igazság, hogy az EU-val kapcsolatos meglátások változnak. Ahelyett, hogy az EU-t eh, egyfajta erőforrásként tekintenénk, az EU-t illetve problémaként tekintelik, probléma forrásként az EU-t a megoldás részének tekintjük már sokan. Ez több támogatást eredményez EU számára. Ez valószínűleg azért van, mert a vil- körülöttünk levő világ megváltozik, és az EU alternatívái egyre kevésbé vonzóak. Talán felismerjük, hogy a populista retorika túlságosan leegyszerűsít nagyon összetett kérdéseket és ennek is megvannak a maga korlátai. Azt is talán felismerjük, hogyha össz együttműködünk a globális kihívásokkal kapcsolatban, mint például a kereskedelem, az éghajlatváltozás, a terrorizmus, sokkal jobb, mintha egyedül tevékenykednénk ezeken a területeken. És ami talán még fontosabb, hogy minél többet támadják értékeinket, annál jobban akarunk ragaszkodni hozzájuk. Ez pedig a kilátásainkat elősegítheti, és lendületet adhat nekünk ahhoz, hogy ragaszkodjunk céljainkhoz. De csak egy közös Európai Uniós jövőképpel tudjuk ezeket a közös célokat elérni. Ha megnézzük, hogy milyen jövőben akarunk részt venni, az EU saját jövőképét nem erőltetheti rá a polgárokra. Nem lehet olyan forradalmi átalakulást megvalósítani, amelyet nem támogatnak a polgárok. Az EU-nak a polgárokat be kell vonnia ebbe a vitába. A polgároknak azt kell érezniük, hogy meghallgatják őket, és hogy véleményük számít. Ezért az Európai Tanács nagyon is üdvözli az Európai Bizottság fehér könyvön alapuló folyamatát annak érdekében, hogy egy nagyon őszinte reflexiót segítsünk elő. És az Európai Parlamentet is szeretném méltatni azért, hogy folyamatosan erőfeszítéseket tesz azért, hogy az Európai Unió polgárok véleményét és álláspontját megóvják. A bizottsággal együtt pedig eh, nagyon sok a jövő Európájáról szóló vitát tart majd Európa szerte. Az Európai Tanácsban a vezetők már egy nagyon őszinte reflexiós gyakorlatot kezdtek meg, amikor az Egyesült Királyság döntött az Európai Unió elhagyásáról. Pozsonyban pedig egy nagyon konkrét úti tervet állítottunk össze, amely a legsürgetőbb aggályokkal foglalkozik. Például, hogy sürgősen foglalkozunk a migrációval, a terrorizmussal, a gazdasági és eh, szociális kérdésekkel, a biztonsággal. A római szerződés 60. évfordulója idén márciusban újabb lehetőség volt arra, hogy elgondolkozzunk a jövőnkről. A római program pedig egyértelműen mutatja, hogy milyen célokra törekszünk az elkövetkezendő tíz évben. Az Európai Tanács azóta keretbe állította a prioritásait, és elsősorban a kézzelfogható eredményekre összpontosított, illetve ígéreteinek teljesítésére a fehér könyvön alapuló folyamattal kapcsolatban a tanács figyelembe veszi a bizottság nyomon követési anyagait, és biztosítani igyekszik, hogy értékesen hozzájáruljanak ezek a vitáinkhoz. Például a globalizációról szóló fehér könyv a kereskedelemmel kapcsolatos vitához is adhat lehetőségeket a következő Európai Tanácsra. Csak egy szót mondanék e folyamat konkrét eredményeiről. Hogyha az Európa jövőjéről gondolkozunk el, az olyan folyamat, amelyhez időre és bizalomra van szükség. A bizalom építését sem tudjuk egyik pillanatról a másikra megoldani. Először is eredményekre van szükség, de nem szabad túl korai eredményeket ígérni, hiszen akkor nem teljesítjük az elvárásokat. A tanács, az Európai Tanács a konkrét eredményekre összpontosít, és igaz igazoljuk ezzel azt, hogy az Európai Unió hozzáadott értéke nagyon gyakorlatias. Ez alapján pedig az Európa jövőjéről szóló viták is további lendületet és ösztönzést adhatnak az Európai Tanácsnak a kulcsfontosságú szakpolitikák kidolgozásában, nem pedig egy elméleti keretrendszerhez. Köszönöm. Köszönjük szépen! Most pedig Timmermans alelnöki a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! a három percben, mely rendelkezésemre áll. Az Intfelt asszony által mondottakra szeretnék visszatérni, hiszen ő az alapértékekről beszélt, nagyon összefogott és egyben nagyon pontos módon. Ugyanakkor a nacionalisták, a szélsőségesek, az idegengyűlölők által felvetette megoldásokat elutasította. Ennek ellenére felmerül a kérdés, miért tartja sok európai e politikai mozgalmakat mégiscsak annyira vonzónak. Nos, az Európai Unió sok országában nagy támogatást kapnak ezek a szélsőségesek, és ez így is marad, hogyha nem adunk választ azon okokra, amelyek alapján szimpatizálnak velük. Úgy gondolom, hogy sok állampolgára aggodalommal van teli, hiszen um, attól félnek, hogy gyermekeik nehezebb helyzetben lesznek, mint ők maguk voltak. Félnek a dzsihádista terrorizmustól, látják, hogy sok ember, sokan a szabadságunkra törnek. Megriasztja őket. A globális fejlemények rendszere azt látják, hogy néha rossz irányba fordulnak a dolgok. Egy szóval, hogyha az alapjogok melletti elkötelezettség csökken, akkor az alapjogokat kell megerősítenünk a bizottság, pedig úgy gondolja, hogy csak akkor tudjuk megerősíteni az értékeinket, hogyha európaiként egy irányba húzunk. Ezért az európai problémákra európai megközelítést, és a globális problémákra is európai megközelítéseket dolgozunk ki, megmutatva az állampolgároknak, hogy ezt csak közösen tehetjük. Nehéz ezt megtenni azon időben, időkben, amikor a másikat ellenségként próbálják beállítani, mintha a másik a mi birtokunkra törne, a mi tulajdonunkra törne. nehéz ezt azokban az időkben megvalósítani, amikor a közös fizetőeszközt például ellenségként állítják be. Nagyon fontos eszközök ezek, de ezeknek csak akkor van értelme, hogyha a közös értékeken alapszanak. Nem beszélünk eleget a közös értékeinkről. Azok az emberek, akiket Intfeld asszony joggal támadott, mert nem kínálnak konkrét megoldást, és mert puha gerincűek, nos, ezek ugyanakkor értékekre hivatkoznak, még akkor is, hogyha nem öm, tartanak ki mellettük, de ezt eltanulhatjuk tőlük. Igenis hivatkozunk mi is az értékeinkre, a demokráciára, az emberi jogok tiszteletére, a jogállamiságra. Ez az a három alappillér, amelyre az Európai Unió építménye épül. Meg kell mutatnunk tehát a társadalomnak, hogy a sokszínűség, a diverzifikáció, lehetőséget kínál, nem veszélyt kínál. Az új ipari forradalomban ez a sikerünk záloga. Csak akkor sikerülhet mindez, csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha az európai értékekről nem feledkezünk meg. Ez a meggyőződés vezette a bizottságot, amikor a fehér könyvet megfogalmazta. Örömmel tekintünk az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal kezdődő vita elében Célunk az, hogy a tagállamokban is lefolytassák azt a vitát, hogy milyen irányba haladjon Európa. Végezetül pedig, elnök úr, tisztelt képviselők, engedjenek meg egy megjegyzést. Az új generáció, minthogyha eh, felébredőben volna. Láttuk a brit választásokon, múlt héten láttuk a francia választáson, láttuk egyéb iránt Európa sok országában, illetve a nők felvonulásában is sok más eseményben az USA-ban is. Miért történik ez? Azért, mert bár az értékeink tekintetében világosak és eh, kérlehetetlenek vagyunk, egyszerre az emberek megértették, hogy az értékek veszélybe kerülhetnek. Értékeink tehát világosak, érték alapú politizálásunk egyértelmű, mi több együttműködésünk alapját is adják az értékek, de azt látjuk, hogy az értékek nem kikezdhetetlenek. Az értékeket ápolni, gondozni kell, hogyha az értékeket akarjuk politikánk sarokkövévé tenni, akkor fel kell szólamolni az értékek mellett. Most már nem a jobb vagy a baloldali politizálásról van szó, hanem arról van szó, hogy a nyílt társadalom mellett törünk el áncsát, ahol mindenkinek helye van, vagy pedig a hamis kártyások, a politikai uh, szemfényvesztők csapdájába zuhanunk be, hamis kártyások csapdájába, ami mindenképpen veszély. Köszönöm. Köszönöm szépen, alelnök úr. Ezzel rátérünk a hozzászólókhoz. A rossz, és Taras volt az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Körülbelül 60 évvel ezelőtt 57 márciusában aláírták az európaiak a romai szerződést, ami kétség kívül a legnagyobb béke jólét időszakát eredményezte Európában. És még mindig Schumann szavai érvényben vannak, amikor azt mondta, hogy Európát nem egyszerre lehet megalkotni, és nem egyetlen munka keretében, hanem a szolidaritás alapján és apró lépésenként. Az alapító atyák tehát egyértelműen megfogalmazták, hogy mi volt az, az az érték, amelynek alapján Európát fel kell építeni. És nem láthatták előre, hogy a nacionalizmus, a genocidiumok, a háború, a totalitárius államok, hogy úgy gondolhatták, hogy ezt maguk mögött hagyták. Azonban ma Európában egy új világ köszöntött be. A munkaerőpiacnál nagyon aggasztó a munkanélküliség, ott a migráció, a gazdaság, a védelem és egyéb kihívások. Tehát ilyen Európát élünk most, amely tele van kontrasztokkal. Az sokszínűség értéke ugyanakkor a szociális integrációt is megnehezíti. És ahogyan a biztos úr is mondta, az a kihívás, hogy egységesek legyünk, hogy a demokrácia értékeinek a valódi tartalmat adjunk, egy olyan tartalmat adjunk, amelyet Európa atyai adtak, de ebben hinni is kell, és ezt meg kell tenni szavakkal és tettekkel egyaránt. Köszönöm. Köszönöm, Ähm, jetzt für zwei Minuten bitte. Most pedig két percben Tanja Fajom. Köszönöm szépen. A mai vitánk címe az értékeken alapul Európa újraalapítása. Ez azt jelenti, hogy attól tartunk, hogy szétesik ez a ez az alap. Demokráciáról, a jogállamiságról beszélünk, alelnök úr ön említette a veszélyes populista ö, retorikát és a polgáraink dühét, és ö, emiatt aztán nagyon fontos építőkövek tűnnek szétesni, és Gondoljunk csak a menekült kvótákra. Az EU szintű döntések olyanok, amelyeket a tagállamok helyenként nem fogadnak el. Vannak államok, ezt nem fogadják el. És bizonyos tagállamok ellen az Európai Bizottság jogi eljárásokat vezetett be. A tehermegosztásról van szó. Éppen tegnap beszéltünk a Szerbiával, Koszovóval kapcsolatos jelentésről. Ők arra várnak, hogy csatlakozhatnak. Amikor ezeket az országokat kísérjük figyelemmel, bíráljuk őket a kopenhágai kritériumokat, kritériumok alapján például, hogyha ezek az országok nem tartják be a kritériumokat, akkor nem lesznek tagállamok. Azonban ez, ez nyilvánvalóan egy megfelelő büntetés, de mi van az EU-n belül? Az EU-n belül vannak tagállamok, amelyek nem teljesítik a kritériumokat. Hogyan tudjuk őket megbüntetni? Milyen büntetéssel számolhatnak ők? Ezek bizony anomáliák, amelyek nagyon zavarhatnak bennünket. Ez azt jelenti, hogy nincsen szolidaritás, felelősségvállalás és szabadság. Úgy gondolom, hogy hiányzik a fegyelem is. A szocialisták és demokraták esetében mi azt támogatjuk, hogy egy demokráciás eredménytáblát alakítsunk ki, ahol mérni tudjuk, hogy ki milyen szinten áll, de ezzel egyidejűleg azt is tudnunk kell, hogy látjuk, látjuk, hol tartunk valójában, semmi sem változik addig, amíg a jogsértőket meg nem büntetjük. Mechanizmusra van szükség, de a mechanizmusok megvannak, csak használni kéne már őket. Köszönöm szépen. Robert Cille. Hogyha elolvasom a mai vitánk címét, az azt jelenti, hogy felhasználom a beszédidőmet is címekről beszélünk és nevekről. Azt gondolom, hogy meg kell nézni Magyarországon, Lettországban, Lengyelországban mit szeretnének látni a polgárok, az az, hogy egy jól működő Európai Unióban élhessenek. Az értékekről beszélünk, azok nem mehetnek szembe azzal, ahogyan az emberek az értékeket a saját hazájukban látják és értelmezik. Hogyha Különböző módon értelmezzük ezeket a kérdéseket, és az emberek információkat kapnak, amelyeket nem tudnak megfejteni, az bizony nem segít Európa ügyének sem. Azt gondolom, hogy mélyebbre kell merülnünk ezekben a kérdésekben, hogy meg akarjuk érteni az embereket. A szociális kohézióról beszélünk például. Nyilván mindenki versenyképes akar lenni, de nem mondjuk, hogy a tagállamok a szociális dömpingben részt vennének. Köszönöm szépen. Pagazon Rúzs. Köszönöm szépen, elnök úr Timmermans úr. Én némiképpen mint asszonyhoz hasonlóan optimista vagyok, ugyanis a nacionalisták és a populisták már nem jelentenek újdonságot, és érítjük most már sebezhetőségüket, illetve azon észszerűség erejét és erős oldalait, amelyet a második világháború után felépítettünk. Ebben a jelenlegi világban olyan ködben tapogatózunk, ahol talán az a fény, amelyet az Európai Unió jelent, nem mindig egyértelmű. De most a bátorságra kell alapoznunk, az integritásra, hogy higgyenek nekünk a polgárok, és hogy koherensek legyünk azzal kapcsolatban, amit mondunk és amit teszünk és nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a fiatalokat, akik lehetőséget akarnak, akik jövőt akarnak, és akikkel szemben az elmúlt években kudarcot vallottunk. Óriási szükségünk van a fiatalokra, hogy legyen munkájuk, egyenlő lehetőségeik, és hogy szenvedélyesen szeressék Európát, ahogyan tettük és tesszük mi is. Köszönöm. Thank you very much. The next speaker for one minute now. Köszönöm szépen, most pedig Martin Anderson a következő hozzászóló. A Brexit egy figyelemfelkeltés volt, az EU-nak reformra van szüksége, egy olyan szociális Európai Unióra van szükség, amely eh, progresszív szuverenitáson alapul, és azok az aggályok, amelyeket a polgárok részéről hallottunk. Ehhez képest viszont többsebességes Európáról beszélünk, és az Európai Uniós hadseregről szerintem ez egy óriási hiba. Mi integrációban hiszünk, több integrációban, az emberek eh, pedig nagyobb részvételt, nagyobb demokráciát, nagyobb szol- szolidaritást akarnak. Észak-Írország például a Brexit ellen szavazott, és ennek ellenére be a, egy olyan nemzetközi megállapodásokat figyelmen kívül hagynak, amelyeket mi tiszteletben tartunk. A Sinn Féin hisz abban, hogy egy olyan Európára van szükség, amely minden nemzetet, minden gyermeket egyként kezel, senkit nem hagy figyelmen kívül, és nagy szolgálatot tenni azoknak az embereknek, akiknek nagyon sokszor nem teszünk eleget. Köszönöm. Very much. Köszönjük szépen. Raymond Finch egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Európa újra megalapításáról beszél, amely e, a demokratikus intézmények és az értékeken alapulna, és ezzel a fejlődés zálogává válna. Mi az Egyesült Királyságban azonban folytatjuk a függetlenségbe vezető útunkat, amely mindezt megadja nekünk. Az EU éppen mást akar az opportunizmus, a korporatizmus és a neokolonializmus értékei nyugszik, olyan intézményekhez kapcsolódik, amelyek antidemokratikusak, és amelyek a szegénységet, a reménytelenséget terjesztették meg, és éket vertek a népek közé. Tönkretették Európa gazdaságát, az a pusztítás, amit eh, létrehoztak, például 47 százalékos eh, görögországi ifjúsági munkanélküliség nem javítható az önök fehér könnyével. Ez értelmetlen, amit csinálnak, adják fel. A nemzetek, az EU nemzetei egyedül csak úgy érhet, térhetnek a stabilitás útjára, hogy kilépnek az Európai Unióból. Köszönöm. Thank you very much. Hát köszönjük szépen. Szilztra képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy melyek az európai értékek, nos Brüsszel másként gondolkozik ezekről, mint a tagállami kormányok, illetve a tagállami állampolgárok. Például Brüsszelben azt mondják, hogy Magyarország nem védheti meg a határait, vagy Lengyelország nem nevezhet ki bizonyos bírákat. Egész egyszerűen Brüsszel beleavatkozik mindenben. Brüsszel pozitívabban látja a törökországi helyzetet, mint az Egyesült Királyságban lévő helyzetet. Valóban új alapokra kell helyezni az Európai Uniót, de csak akkor válhat sikeresé az Európai Unió, ha a tagállamok ismét vétóval rendelkeznek. Az Európai Parlamentet úgy, ahogy van, fel kellene oszlatni. És például a bűszeli épület újraépítési költségét megtakarítanánk. Most pedig egy percben Sinadinos kolléga. Köszönöm szépen. feltétlenül szükség van az Európai Unió reformjára. Az összes tagállamnak részt kell ebben vennie, hogy egy megfelelő hatásköri megoszlás alakuljon ki. Hogyha egyhangú döntésekre van szükség a tanácsban, az nehézkessé teszi ezeket a kérdéseket, ezt át kell alakítani, különben nem lehet elérni az európai célokat. Az Európai Bizottságon belül pedig meg kell szüntetni a benne rejlő demokratikus deficitet, és közé kell tenni, hogy a biztosok hogyan szavaznak. Demokratikus intézményekről beszélünk, és ezt a gyakorlatban be is kell bizonyítani ami azt jelenti, hogy egyrészt ugyan a nemzeti igényeket figyelembe kell venni, de közös irányba kell húznunk a közös szekeret, éppen a klímaváltozás esetében, vagy vegyük a migráns kérdést, akik továbbra is a Szaharába Európába érkeznek. Köszönöm szépen, másfél percben Carlos Coelho. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Putyin visszatért a hidegháborúhoz, és militarizálja a határokat. Trump pedig egy olyan hozzáállást képvisel, amelyel elpusztíthatatlannak tűnik. Hollandiától Ausztriáig, a Franciaország, illetve a legutóbbi brit választásokig azért mégiscsak reményt kaphatunk, és ahogyan Rosa Esteras is idézte Schumann szavait, Európa nem csupán egy gazdasági konstrukció, hanem az állampolgárok programja, az Erasmus program, amelynek 30. évfordulóját ünnepeltük tegnap. Ezt a közös állampolgárságot ünnepeltük. A Párizsi megállapodás Európa, amely Európa elkötelezettségét mutatja, vagy a Schengen jelenti Európát, ahol egyre több lehetőséget biztosítunk az emberek számára. Európa Horizont 2020, a technológiák felhasználása, ez az az Európa, amelyben hiszek az emberek Európája, a polgárok Európája. És ennek az Európának a megvédéséhez nem átalakításra, újraalapításra van szükség, nem alternatív Európára van szükség, hanem a mi valóságunkra, arra, hogy ahhoz alkalmazunk a békéhez, a prosperitáshoz, az alapjogokhoz. Ez olyan téma, amit nagyon fontos megvitatnunk, de meg kell erősítenünk, és sürgősen meg kell védenünk.

Tisztelt elnök úr! Politikusok vagyunk, ezért őszintén kell beszélnünk. Mi volt az európai acél és szén, szén és acélközösség sikerességének alapja? Először 6 ország, 9, 12, majd 15 ország fogott össze, konszenzusos alapon dolgoztak, bizonyos minimum szabályokban megállapodtak, együtt dolgoztak a szolidaritás szellemiségében, de senki nem kényszerített semmit senkire. Franciaország szemben öt másik országgal volt egy ilyen érvelés az EU kezdetén, amikor például a mezőgazdasági politikára utaltak, közös együttműködési politikára, hogy semmelyik ország nem érezheti úgy, hogy megsértették és szerintem ez volt az európai projekt sikerességének alapja, hogyha szolidaritás alapján működünk, konszenzus alapján működünk, és nem szavazunk le más országokat. Es gibt keine blauen Karten. Sajnos kékkártyás kérdést nem tudok elfogadni a 153-as cikk alapján való eljárás során. Cecilia Wikström egy percben. Köszönöm. A legutolsó Euróbarométer felmérés azt mutatja, hogy nagyon nagy támogatással rendelkezik az EU az állampolgárok között. Nagyon örülök annak, hogy egyre többen pozitívan látják, pozitívan értékelik az Európai Uniót, és támogatják a további integrációt. Az emberek hisznek Európai jövőjében, és az ő reményeik kell, hogy vezessenek bennünket, politikusokat nagyszerű Európa párti eredményeket értek el különböző tagállamokban, Franciaországban, többek között. Valóban pozitív energiák mobilizálódnak az Európa politikai, szint, Európa politikai szinterén. Valóban nem szabad, hogy késlekedjünk, nem szabad, hogy babérjainkon nyugodjunk, hanem való mindent meg kell tennünk a határokon átnyúló problémák kezelése érdekében, ágazatokra lebontva. Közös felelősséget kell vállalnunk az migráció, az éghajlatváltozás vagy a terrorizmus elleni harc területén. Csak közösen lehetünk sikeresek. Köszönöm. Köszönöm. Egy percben pedig Kriszogonosz képviselő kap szót, parancsoljon. Az alapító szerződések arról beszélnek, hogy az Európai Unió a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásán nyugszik. Ám a cél az is, hogy a népek, a tagállamok népeinek jó létét szolgálják. Ugyanakkor Lengyelországban és Magyarországon engedélyezik, hogy ez ne történjen meg. Hiszen a takarékossági politika más országokban pedig szintén alapjogokat sért, például az egészségügyi ellátáshoz való jog, a bérek egyeztetéséhez való jog, vagy akár a család alapításához való jog sérülhet. Tehát nem csak Görögországban, hanem egész Dél-Európában veszélybe kerültek ezek a jogok. Hogyha egy jövőbe mutató Európát akarunk kiépíteni, akkor be kell mutatnunk, hogy valóban komolyan veszük ezeket a célokat. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Két percben Péter Lundgren. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót kaptam. Egy az az értékeken alapuló Európa az, amiről ma vitázzunk. Nyilvánvalóan az adófizetők pénzért érzett felelősség az egyik ilyen alapkőkkel, hogy legyen. A parlamentben itt azt hallottuk, hogy szükség van a brüsszeli épület átalakítására. 1993-ban 10 milliárd svéd koronába került ez az épület. A Spák, Paul Henry Spák épületben 2011-ben egyébként nagyon komoly felújítási munkák is folytak, és itt a pénzünkről van szó. Erről már mások is beszéltek egyébként az Európai Parlament. A tervek szerint jobban hasonlít majd a kongresszusra Amerikában. Miért olyan rossz ez? Itt az Európai Egyesült Államokra törekednek sokan, Összességében azt látjuk, hogy az egészre 430 milliós költségvetést irányoznak elő, ha már az építkezésekről beszélünk, de pánikot is látunk. Vannak egy adatok, amik egészen mást mutatnak. Végül is háromszor annyiba is kerülhet a végén az egész. Tehát az európai adófizetők pénzét vetettem fel, tehát nem akarják az orosz fizetők, hogy egy új parlament épüljön az ő pénzükből Brüsszelben. Tehát tényleg meg kell vizsgálni azt, hogy ezt mennyire veszük komolyan. Nem tud a pénzt az ablakon kidobni őrült víziókra. 25 éves épületről beszélünk, hát most csak nem le akarják uh, bontani ezt az épületet, egy felújítás is meglehetősen problémás ennyi idő után, de lebontani az teljes őrület, ezt tudom csak mondani. Ennek nem lehet jó vége az európai polgárok szemében. Köszönöm szépen Lundgren úrnak. Georg Mayer, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr európai értékekről beszélünk. Mit is jelent ez valójában az európai érték? Ki határozza meg az európai értéket? Mi tudjuk ezt megtenni itt, Ez csak az európai emberek önmagukra vonatkoztatva tehetik meg, és itt azért óriási különbségek vannak egész Európában. Nagyra becsült kollégák, sokszínűség van, becsüljék a sokszínűséget, méltányolják ahelyett, hogy félnének tőle. Hatékony demokratikus intézmények, rögtön írom, ha ezt követeljük, de ehhez hozzátartozik a demokratikus intézményhez az effektív a hatékony ellenzék is. És hogyha Infelt asszonyt

Nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy az Európai Uniót alulról felfelé kell építeni. Nem forradalomra van szükség. Azok a rossz dolgok, amiket az Európai Uniónak tulajdonítanak, nem az ő hibái, mint például a híres demokrácia deficit, Határozottan mondhatjuk azt, hogy az Európai Unió jogalkotási folyamata sokkal átláthatóbb és inkluzívabb, mint ami saját hazámban érvényes. Ezt elmondva, természetesen van szükség arra, hogy egy olyan Európai Unió legyen, amely ellenállóképes és figyelembe veszi az állampolgárok óhajait. A jelenlegi szerződések adnak választ ezekre a problémákra, de figyelmen kívül hagyjuk ezeket a válaszokat. Szeretném még egyszer kimondani, hogy az értékre vonatkozó rész az erződés második cikkében szerepel. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Uniónak az egyenlőség, a diszkriminációmentesség és a sokszínűség tiszteletbe tartásának értékére kell alapuljon. Azonban nagyon régóta ezeket az értékeket nem tudjuk megfelelően védeni. Például a nemzetiségi vagy nyelvi kisebbségek esetében a diszkriminatív hatásokat nem sikerült felszámolni az Európai Uniónak, és az ilyen csoportokhoz tartozó emberek érdekeit nem tudta megvédeni. Illetve a diverzitást sem tudtuk megvédeni, amelyet annyian védünk. Több mint 60 millió ember várja ezt a támogatást az Európai Uniós intézményektől. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sogor úr. Egy percben jó lányon kap szót. Az EU több, mint egy közös piac, vagy nagy piac, egy közösségről van szó, és egy több, száz, több évszázadon keresztül elért közös érték halmazról beszélünk. Az EU-nak láthatóvá kell tenni ezt a politikát, és jobban kell bemutatni, mi történik. Ezért alelnök úr teljesen helyes, hogy harcolunk ezen értékekért, és közbeavatkozunk, hogyha a demokrácia, a véleményszabadság vagy a szolidaritás kérdésében egyesek megtagadják ezeket a dolgokat, és fel lehet lépni tagállamokkal szemben, ha ez megtörténik. Erre szükség van. Egyébként a polgárok ezt támogatják, hogyha vannak, akik ellenkeznek, mások pedig elvégzik a munkát, akkor tenni kell valamit. Az EU-nak persze meg kell védenie önmagát. Időnként az a benyomás alakult ki, hogy gyenge, itt van az adódömping, a tisztességtelen verseny, a hatá határokon átnyúló bűnözés, stb. Számos olyan szakpolitikai terület van, ahol keményebbnek kell lennünk szerintem, és remélem a fehér könyvben szereplő öt forgatókönyv év végére egy egységes programmal össze az Európai Egyesülés új folyamatában, vagy új szakaszában. Köszönöm szépen, egy percben Ulrike Trebézius. Köszönöm szépen. Európa felépítése, amely értékekre alapul, demokratikus intézmények, virágzó gazdaság, kohézió mellett, és hát a szolidaritás, stb. Ha ezt, dolgoz, ezt olvasom, akkor mint tündérekre gondolok, akik táncolnak egymással, és a mesékbe érzem magam, és az újra, újjáépítés ilyen eredményre vezet. Hát, hogyha már erről beszélnünk kell, akkor ezzel beismerik, hogy elbuktunk. Az EU, az euróövezet fontos elemei nem működnek, a társadalmak a limithez, a határhoz érkeztek az eurónál, a migrációnál, a multikulturális társadalomnál és jogsértések az EU legmagasabb szintjein sem kivételként jelentkeznek, hanem szabályként vegyük a Dublin szabályokat, vagy az eurórendszert. Egy pillanatra talán érdemes lenne mély lélegzetet venni, és megnézni, mi is ez az EU. Az az eddigi út, érdemes ezt továbbvinni, elmélyíteni, több központosítás, állami, gazdasági tervezés, közösségi szintre vívés, paternalizmus, stb kevesebb saját felelősség, kisebb teljesítményorientáció, a hagyományok figyelmen kívülhagyása, a sokszínűség figyelmen kívülhagyása, kevesebb kreativitás. Tényleg ezt az utat akarják járni? Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, Tribézius asszony, most pedig Albiol Guzman asszony egy percben. Köszönöm szépen. Ez az Európai Unió neoliberális alapok, elveken alapul a szolgáltatások szabadságán, egy perverz európai bankon, olyan intézményeken, amelynek egyértelmű célja volt a közös piac. És ez négy reformmal, meg egy kis minkel, vagy egy fehér könyvvel nem fog megváltozni. Ugyan ezek az elvek azok, amelyek a Brexithez vezettek, a szélső jobb oldal erősödéséhez, az egyenlőtlenség növekedéséhez. A CETA, a TT TTIP, az euró, a migránsok előtt bezáródó Európa nem ad válaszokat a többség igényeire, de ez nem azt jelenti, hogy Európával szakítani akarunk. Pont fordítva, önök ezt az Európát akarják, ezt az Európai Uniót akarják, a multinacionális vállalatok Európai Unióját. Mi a népre alapuló Európát akarunk, Németország, Franciaország, Görögország, Portugália munkavállalóit akarjuk képviselni, mindannyiukat együtt. Köszönöm. Von Storch asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A mai vita címe az értékeken alapuló Európa újraalapítása, amely hatékony, demokratikus intézményekhez kötve elősegíti, virágzó, stb. stb. Hát az újraépítés azt jelenti, hogy valami mert ezt legalább beismerik demokráciáról, európai értékekről, jogállamról beszélnek, senki sem ellenzi a jogállamiságot vagy a demokráciát itt a tisztelt házban. Persze most nevetnek, mosolyognak, de önök azok, akik, akik azt mondják, hogy ők ilyen nemzeti szuverenitás mellett tör lándzsát, eh, jogtalanságot hirdet. Ez abszurd. A demokráciát és a jogállamiságot értékekkel kell kitölteni. Emlékeztetek arra, hogy az alapjogi kartában az alkotmányos szerződésben és a Lisszaboni szerződésben nincs kijelentés Európa keresztény gyökereiről. már pedig ezek azok az értékek, amelyekre Európa épül, ezekre kell emlékeznünk, a demokrácia meg a jogállamiság technika, az értékek, a kereszténység értékei, ezekre kell ismét emlékeznünk. Most pedig két percben Mark Buzani beszél. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem, hogy a mai vita, vita címem tökéletesen megmutatja, hogy milyen problémákkal nézünk ma szembe. Újra alapításról beszélünk, hát hogyha újra alapítunk valamit, akkor valami tönkrement. Ez történt valóban az Európai Unió politikája tette tönkre Európát. Európáról beszélünk itt, nem az Európai Unióról, és bizony itt két különböző koncepcióról van szó. Európa egy dolog, az Európai Unió másik dolog. Vessünk véget tehát ennek a retorikának, hogy nem volna alternatívája az Európai Uniónak, hogy az Európa jövője csak az Európai Unió jövője volna. Ezen felül pedig három alapvető kérdés van, ahol csődöt mondott az Európai Unió az értékek tekintetében hiszen a demokratikus intézményeket nem sikerült garantálni. A mai intézmények, mondjuk a Európai Központi Bank jó példa erre, nem demokratikusak, és harmadsorban a gazdaság prosperitásáról beszélnek, már pedig Európa nagy területén a gazdaság csődöt mondott az Európai Uniót csak úgy lehet újra alapítani, Európát úgy lehet újra alapítani, hogy feladjuk a régi szerződéseket, és az együttműködés és az egyen államok együttműködésen alapuló szerződések alapjára helyezzük az együttműködést, Egyszerűen a szerződésekben és a nemzeti alkotmányokban megjelenő szociális modelleket kell kiegyenlíteni, véget kell vetni a profit hajhászó nemzetközi kapitalizmus rendszerének, a merkantilizmus rendszerének. A olasz alkotmány első cikkében a munkához való jogról, mint alapjogról beszél. Nos, a mai Európai Unióban eh, ez nem történik meg, és látjuk, hogy elveszítette az alapját. Éppen ezért úgy gondolom, hogy csak úgy haladhatunk és mehetünk a jövő fele, hogy lebontjuk ezt a jelenlegi Európai Uniót, a német imperializmus veszélyeztet mindenkit, az elitek pedig eh, eh, basáskodnak a periférikus országokon. Köszönöm. Ja. Um. Nos, egy percben Maria Grappini. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nem fogok most a címmel foglalkozni, én azt gondolom, hogy inkább a lényegre kell összpontosítanunk. Hogyha Európát nem fogjuk újra gondolni, akkor elbukunk, ugyanis Európára van szükségünk, de olyan Európára, amely egységes. Biztos úr, kérem, hogy az euroszkepticizmust ne segítse elő én magam például a hazám számára, illetve az Európai Unió számára is azt akarom, hogy minden értékeken alapuljon. Mi hiába vagyunk már tíz éve az Európai Unió tagjai, még mindig Schengenen kívül vagyunk, egyfajta peremterület vagyunk, és a polgároknak mindenhez egyenlő hozzáférést kell biztosítani. Többet kell befektetni az oktatásba, mert az embereknek tudniuk kell, érteniük kell, hogy hogyan kell őket megfelelően, hogyan kell megfelelően megválasztani az európai parlamenti képviselőket, hogy ők tudják eldönteni maguk megalapozott módon, hogy ki legyen a képviselőjük. Szerintem így kell az értékeken alapuló Európát kép. Egy, perc. Egy percben Péter van Dalen. Az egységesség sokszínűségben ez az Európai Unió egyik mottója, hogy figyelembe veszük a többieket, respektáljuk őket, nem gúnyoljuk ki a többieket, nem szabad közhelyesen gondolkodnunk, de ha meghallgatom itt a régi frakciók képviselőit a vita során, akkor éppen ezt teszik. Csak egy példát mondanék erre, hogyha a társadalom részéről kritikát gyakorolnak azzal a tényel szemben, hogy több EU-t akarunk, akkor egyszerűen rásütik a populizmus bélyegét, hogy, hogyha valaki nem akarja erősíteni tovább az Európai Uniót, és nem akarják megvizsgálni, hogy a kritika jogos -e egyáltalán. Éppen ez vezetett a Brexithez egyébként, hogy nem fogadják el a kritikát. Tehát azt mondom, gondolkodjunk el azon, hogyan tudjuk másmilyennél jobbá tenni az Európai Uniót. Az Áldétól egyébként elvárnám, hogy elfogadják más véleményét is. Köszönöm szépen, egy percben. Pedro Silva Pereira. Obrigado, senhor presidente, senhor comissário. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Most a kisé pozitívabb hírek ellenére azért ne csapjuk be magunkat, az európai projekt ugyanis mégiscsak válságban él, amelynek eredményei mindannyiunk számára jól ismertek. Egyrészt ott vannak a strukturális hiányosságok az euró kiépítésében, illetve olyan megszorító politikák, amelyek nagyon hibás választattak a válságra. Ezek azok az okok, ami miatt ilyen nagy eltérés tapasztalható, és ami alása az európai projektet. De az európai projekt válsága olyan válság is, amely elsősorban az értékek válsága, a szolidaritás szolidaritás értékével kezdve. Hogyha a szolidaritás értéke nem marad fenn, és nem marad az európai állampolgárok szívében, akkor nem tudjuk a problémáinkat megoldani a polgárok azt mondják az utóbbi választásokon is, hogy új lehetőséget akarnak adni az európai projektnek, de ezt a, projekt, ezt a lehetőséget csak szolidár és válaszsal tudjuk megragadni, amely valamilyen módon szembeszáll a közös problémáinkkal, és amelynek köszönhetően visszaszerezhetjük a polgárok bizalmát. Most pedig Ujazdowski képviselő kapszót egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, Kedves képviselőtársaim, ebben a vitában az Európai Unió alapító atyairól beszéltünk. Persze, jogos rájuk hivatkozni. Azonban a család jogáról, az embereket illető jogról nem szabad megfeledkeznünk, ezek alapvető keresztény értékek. Nos, Intfeld asszonyt jól értettem, legalábbis amit mondott. Ám az európai kultúrát nem lehet a kereszténység nélkül értelmezni. Nem lehet elfogadni, hogy a kereszténységet kvázi cenzúrázzák. A piac integrációja hajtotta, mozgatta az alapító atyákat, de ez már a protekcionizmussá vált a gazdag államok védik magukat, bezárják a piacaikat a konkurencia ellen, és így nehéz helyzetbe hozzák őket. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Szanyi Tibor kapszott, tessék. Szépen, elnök úr. Bizonyos politikai erők egy, Európa egyre több részén távolodnak el,

bár az uniós pénzek felhasználásának szigorú felügyeletével némileg tudja az eu kontrollálni a helyzetet de igazi változást csak a választók tudnak elérni. köszönöm szépen! Most pedig egy Meg vagyok róla győződve, hogy ha Európa jövőjéről gondolkozunk, akkor nem szabad megfeledkeznünk az európai építmény alapjairól, azokat, azon alapokat kell látni, amelyek ingatagok, és azok, amelyek kikezdhetetlenek, ez a demokrácia, az igazságosság értékei. Európa öm, ezeken az értékeken alapszik, és nem szabad megengedni, hogy egyes államokban autoritárius kormányok vegyék át a hatalmat. A szociális igazságosságra pedig még nagyobb szükség van, mint az elmúlt években, hiszen azt láttuk, hogy az egyenlőtlenség nőtt a társadalom különböző területeiben. Az integrációt el kell mélyíteni, meg kell erősíteni, úgy, hogy a jelenlegi krízis által megfogalmazott válaszokra, kérdésekre válaszokat keresünk. A fehér könyv um, jogosan beszél arról, hogy nem választhatunk kétfajta Európa között. Nincsen öt alternatívánk, csak kettő van, vagy közösen győzedelmeskedünk, vagy minnyáján elveszítjük értékeinket. Köszönöm szépen, Tolja asszony. Most pedig a bizottsági szó, alelnök úr szó. Néhány reflexiót eh, az alapján, amit hallottam a vitában. Tinédzserként Spanyolországban jártam, amely éppen akkor hagyta maga mögött a diktát, diktatúrát. Fiatal hollandként sokkolt a spanyol vidék szegénysége. Nem csak a gazdaság értelemben vett szegénység, hanem erkölcsi értelemben is a családi erőszak az endemikus volt. A gyerekek nem jártak iskolába, vagy alig-alig, különösen a lányok nem is ösztönözték őket, hogy járjanak iskolába. És nézzék meg ma Spanyolországot. Nézzék meg, hogy mit értek el. Persze nem azt mondom, hogy ez az Európai Uniótól van, hanem a spanyol emberek tették ezt. De nem te, én úgy gondolom, nem tehették volna meg ilyen léptékben, anélkül, hogy a szabad európai nemzetek családjának tagjává nem váltak volna. Katonaként a keleti blokk elleni harcra képeztek ki. 89-ben leomlott a fal. Kétség kívül ez a legmélyen szántó politikai esemény az én életemben. Akkor Lengyelország rettenetes, rosszabb gazdasági helyzetben volt, mint uh, Ukrajna. Nézzék meg, hol tart ma Lengyelország. Azt hiszem, ötször vagy hatszor nagyobb a gazdasága az ukránnál. Nem állítom, hogy ez az Európai Unió eredménye. Ez a lengyel nép munkája, de biztos vagyok abban, hogy az Európai Unió segített, hogy ezt elérjék. Különösen a jogállamisággal. Nem, a, nem csak a gazdaságról van szó, hanem a bíróságok függetlensége, a jogalkotás és a joghatóságok kiszámolható, kiszámíthatósága, a korrupció elleni harc. Ha az emberek ma azt mondják, hogy egy nagy kavar csak az Európai Unió, akkor, akkor az elmúlt 40 évben vakok voltak. Ne veszítsük a történelmi vívmányokat szem elől. Ez az első és hogyha tudjuk, hogy mit akarunk elérni a válságból kilábalva, ahol a munkahelyek száma Európában magasabb, mint valaha. Tudom, hogy sok mindent kell legyőzni, de legyen önbizalmunk, le tudjuk győzni. Nézzük meg, hogy a szüleink, nagyszüleink mind mentek keresztül. Annyival többet, annyival jobbat tudunk elérni. Ne kicsinyítsük le önmagunkat. És még egy dolgot hadd hangsúlyozzak azok az értékek, amelyekre az Európai Unió alapszik a szerződés kettes cikke értelmében, ezeket az értékeket minden egyes nemzet, Európai Uniós tagállam aláírta és ratifikálta. Persze vannak kulturális és minden egyéb különbségek, de a kettes cikk minden egyes tagállamra és a tagállam minden egyes szereplőjére kötelező értékkel vonatkozik, és ettől nem lehet megszabadulni azzal, hogy kulturális értékek különbségeiről beszélünk. A, az újjáalakításról azért beszélünk, mert megértettük, hogy nem feltörhetetlen az Európai Unió. Most, hogy látjuk, hogy az, arab, az alapvető értékek vannak ösztűzben, most látjuk, hogy ki kell árni értük, fel kell szólalni mellettük minden korábbinál erősebben. Az Európai Keresztény Alapítványokról keresztényként hadd mondjam, persze, a kereszténységnek óriási szerepe van abban, hogy hogyan alakítottuk értékeinket. De nagyon kényelmetlen nekem keresztényként, hogyha egy másik keresztény az európai értékek kizárólagos keresztény szerzői jogát igényelné. Nem lennénk a humanizmus a felvilágosodás nélkül. A saját egyházamat kellett felvilágosítani. A spanyol inkvizíciót nem ateisták találták ki. Úgyhogy vállaljuk a felelősséget azért, amit elkövettünk, és tartsuk tiszteletben a sokféleséget, és az értékeink forrását nem lehet egyetlen denomináció vagy politikai vízió alapján meghatározni. Köszönöm szépen, alelnök úr. Most pedig eh, Dália asszonynak adom meg a szót a tanács nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, biztos úr, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani az értékes megjegyzésekért. Természetesen ezeket eh, följegyeztem, továbbítani fogom biztosak lehetnek abban, hogy Európa jövőjéről tovább fogunk gondolkodni, ez lesz az egyik prioritásunk továbbra is. Amikor föltárjuk, hogy milyen utakat járhat be az EU a jövőben, esetleg arra kéne gondolnunk, hogy van két fontos aspektus. Az egyik, hogy az EU nem tud minden problémát könnyen megoldani, nincs a kezében varázspálca. A másik, hogy az ideákat össze kell egyeztetni a gyakorlati korlátokkal. Ez sokszor az ambíciókat korlátozza. Reálisak kell, hogy legyünk a tekintetben, hogy mit tehetünk meg, és mit nem tudunk megtenni. Köszönöm. Vielen Dank. Damit ist diese Köszönöm szépen, ezzel lezárom ezt.